Okay, can I start the meeting again, please? Kedves kollégák, szeretném kezdeni, és két jelentésünk van, és a bizottsággal eszmecserét folytatunk itt három javaslatról. Kun úr kezdi, utána Szehnaková asszony, és utána Száviszer Tómaszt képviselő. Tehát Kun úré a szó. Köszönöm, elnök úr. Der Kommission. Megkaptuk a bizottság javaslatát a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatát tekintve, és már első kommentárokat és értékeléseket is hallottunk. Úgy gondolom, hogy egyetértünk a fő célokban, ami a közlekedés biztonságát illeti, harmonizálni kell a területet, tehát nem csak a technikai, a műszaki felügyeletet, hanem a gépjárművek műszaki normáját is Európában. Több közúti biztonságra van szükségünk, és a közlekedési balesetekben elhalálozottak, súlyosan sérültek számát is csökkenteni szeretnénk, ez a célunk. Az Európai polgárok számára. Természetesen, ami a kibocsátásokat illeti, ezen a téren a környezetvédelem javítása célunk. 35 ezer halálos kimenetelű baleset van, és hogyha 5-6 százalékot tudunk ezen javítani a műszaki felügyelet segítségével, akkor ez már egy nagy siker lenne. A motor tekintetben sokkal több a halálos baleset, és itt a műszaki vizsgálatok és a színvonal közötti különbség még nagyobb. Itt közösen kell gondoskodnunk arról, hogy a hatályt pontosan meghatározunk. Tehát a műszaki normákat kell harmonizálni, a vizsgáló szervezetek függetlenségét kell garantálni, a vizsgáztató mérnököknek egyszintű képzéssel kell rendelkezniük, és itt a szervizek is szerepet játszanak, hiszen nekik is kell, hogy meglegyen megfelelő műszaki felszereltségük. Annak érdekében, hogy megfelelő módon tudják elvégezni a vizsgálatokat. A műszaki vizsgálatnak a gépjármű bejegyzésének az országában kell történnie. Gondolom, hogy ezt az Európai Unióban megoldhatjuk. És a műszaki vizsgáztatás intervallumai a bizottság előírása szerint különbözőek az egyes tagállamokban. Egyrészt a személygépkocsik és a lakókocsik számára az a másfél tonnás tehergépkocsik és a pótkocsik is ide tartoznak, tehát a 750 kg és másfél tonna között. A két-három kerekű, könnyű haszonjárművek is ide tartoznak, legalábbis a bizottság javaslata értelmében. Itt a 4-2-1-es intervallumot, az új autóknál a három éves intervallumot javasolják, és a kettő-kettő év követné ezt. Azonban a kérdés az is, hogy a futott kilométer teljesítményt hogyan számítjuk bele a műszaki vizsgáztatás intervallumaiba. Éppen ezért szükséges az, hogy eszmét cserélünk arról is, hogy hány futott kilométer után egy műszaki vizsgálat szükségesé válik. Tehát itt négy évről volt szó, és nem több, mint 160 ezer kilométer. A bizottságnak ez a javaslata. Tehát, hogy ezekről az időközökről még egyszer tárgyalunk kell, az nyilvánvaló. De szükséges a kétkerekű járművek műszaki vizsgálata is Van egy európai vizsgáztató szervezet, itt pedig a technikai normák tekintetében a bizottsággal együtt nagyon részletesen kidolgozták ezeket. Szükséges, hogy a következő 4-5 pontra, tartalomra koncentráljunk egy gépjármű esetében, tehát ez a gépjármű azonosítása, a fékek, a kormány, természetesen ide tartozik az optimális látás biztosítása, tehát hogy a vezető rendesen lásson, működjön az elektromos, berend, az elektromos berendezések, és az alváz. És itt nem szabad, hogy szerepet játszon az, hogy milyen különbségek vannak ebben a tekintetben. Tehát egy összes meghívott részvételével tartandó meghallgatást is tervbe vettünk. Szerintem ez szükséges. Ez a, a vizsgáztató szervekkel kezdődik, de egészen nagy szervekig megy a gépjármű tartók, üzemben tartói is beleértjük ebbe a gépjármű gyártók is ide tartoznak, hiszen ők a magas műszaki színvonalon dolgoznak, és ők rendelkeznek a műszaki adatokkal az elektronikus vizsgáztatás esetén. Véleményem szerint nagyon jó minimális követelmények katalógusát tudunk majd kialakítani, és örülök az árnyék előadókkal folytatott együttműködésnek is. Ismerem már a idevágó anyagokat. A tanács jelzései a mi irányunkban nem túl pozitívak. A tanács abban állapodott meg, hogy nem akar rendeletet, hanem irányelvet, ami azt jelenti, hogy nemzeti törvényekkel szeretnék elérni azt, hogy az Európai Unió iránymutatóit a különböző tagállamokban átültessék a gyakorlatba. A legfrissebb információk szerint a 2000 per 49-es irányelvre szeretnének visszatérni. Legalábbis ez a jelenlegi helyzet. Főleg a az Európa szívében fekvő tranzit országok, ahol nagyon nagy a forgalom, érdekeltek kellene, hogy legyenek abban, hogy a közutak biztonsága jobb legyen, hiszen a forgalom növekedni fog 15-20 százalékkal, ehhez az infrastruktúrát jól ki kell építeni, de természetesen itt a gépjárművek műszaki színvonalát is közös, magas szintre kell hozni. Ennyit mondtam volna bevezetésként, és örülök az együttműködésnek. Köszönöm szépen, Děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem zpravodajkou k tomu návrhu, který... Köszönöm szépen, mondja Szenáló asszony. Köszönöm a jelentést, az előtten szóló jelentéstevőnek is a javaslatait. Egy rendelt tervezetről van szó most, ami a jelenlegi irányelvet, a 2000-es irányelvet kell, hogy helyettesítje. Egy új, harmonizált szabálycsoportról van szó, az országúti adhok műszaki ellenőrzésekről, amelyek az éves műszaki vizsgálatok mellett néha elvégzésre kerülhetnek. Nyomon követjük tehát a fehér könyvet, illetve a 2011-től 2020-ig terjedő biztonsági stratégiát is, amit az Európai Parlament jóvá hagyott. Ez konzisztens a 2020-as stratégiával is. Jelen pillanatban a három és fél tonnánál nagyobb ösztömegű kamionokra, teherautókra, illetve több mint nyolc személyszállítására alkalmas személyszállító járművekre vonatkozik. Emellett más teherautókra és pótkocsikra is vonatkozik, amelyek nagyobbak 3,5 tonnánál és 25 km h gyorsabban tudnak haladni. A jobb ellenőrzések érdekében intézkedésekre van szükség. Először is kell, hogy legyen egy kockázatfelmérő rendszer, amelynek révén jobban tudunk összpontosítani azokra a jármű kategóriákra, amelyek rosszabb teljesítményt nyújtanak a rendszeres teszteken. A nagyon magas minőséget élvező járművek előnyt élveznének. Ezen kívül a műszaki ellenőrzések minőségét és az ezeket elvégző emberek képzését is javítani kell annak érdekében, hogy az igazságtalan gyakorlatokat ki tudjuk zárni. Valamint új minimum szinteket határoz meg minden tagállam számára a javaslat. Jelen pillanatban ez 5%-on áll, tehát a nyilvántartásban lévő járművek 5%-át kell ellenőrizni. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság hogyan tudna ennek alapján a nagyobb kockázatot jelentő járműveket megnevezni és kiszűrni. Az adhok műszaki vizsgálat közelében lévő magas kockázatot jelentő járműveket kell valahogy megtalálni, ez az egyik fontos téma. A másik pedig, hogy legyen minden tagállamban egy olyan kontaktpont, ahonnan információhoz tudunk jutni és statisztikákat tudunk végezni az ilyen adatokat évente kétszer fogja bekérni az Európai Bizottság. Szerintem rendkívül fontos itt az, hogy mi van a mellékletekben. A mellékletekben nyújtja be ugyanis az Európai Bizottság azon cikkek névsorát, vagy sorát, amelyeket meg kell vizsgálni az adhok műszaki vizsgálatok során. Különösen fontos a negyedik melléklet, amely meghatározza, hogy milyen szabályok alapján kell ellenőrizni a terhet például a súlyt hogyan kell mérni, hiszen a túlzott súly az út minősége mellett az út biztonságára is kihatással van. Már sokat beszéltünk az közúti biztonságról, de a költségekről is érdemes beszélni. Jelentéstevőként emellett szeretnék hangsúlyt helyezni a fuvarozók felelősségére. Neki kell vállalni a teljes felelősséget, miközben az autó vagy kamionvezetők azok csak szolgáltatás nyújtók. Nagyon fontos az is, hogy az 2006-os sofőrökre és vezetésre vonatkozó irányelvvel is konzisztens legyen ez a szöveg. A sofőrök időbeosztását nem szabad, hogy befolyásolhassák ezek a műszaki vizsgálatok. Milyen következményei lehetnek ennek a javaslatnak a környezet biztonságára és minőségére. Ezt is meg kell vizsgálni. Itt a javaslatban a százalékos arányról is volt szó, 5 százalék, ezt már említettem. Az Európai Bizottságnak van-e információja arra vonatkozólag, hogy mely országok érték már el ezt a számot? Harmadik kérdésem pedig arra vonatkozik, a, hogy a kockázat alapján elvégzett műszaki vizsgálatokat, amit egyébként, ha jól tudom, az Egyesült Királyságban már végeznek, milyen tapasztalataik vannak, és a bizottságnak vannak-e információi arról, hogy más tagállamok is be akarják ezt vezetni, és ha bevezetik, akkor mikor? Európai szinten mikor kerül tehát ez bevezetésre? A következő kérdés. A a rendszeres ellenőrzés és az ellenőrzésre elkülönített idő. Ezt hogy szeretnék szabályozni, milyen időhatárokat szeretnének látni? Köszönöm, és most pedig Száusza asszony kap szót. Eh, Tisztelt kollégák, bizottsági képviselők! Ennek a műszaki ellenőrzési csomagnak jelentős befolyása van a környezetre. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak a javaslat elkészítését. Abban bízom, hogy a parlament javítani tudja ezt a csomagot, tovább tudja fejleszteni. Vannak néhány alapvető felvetésem ebben az összefüggésben a nyilvántartási dokumentum kapcsán, és egy általánosabb megközelítést szeretnék alkalmazni. Vegyük először a nyilvántartási dokumentumot Javítani kell még a mellékleten a jövőben a dokumentumnak azt is be kell mutatnia, hogy mikor, milyen határideje van a műszaki vizsgálatnak, mikor jár le a műszaki, és ezt tükröztetni kell a rendeletben is. Azt gondolom, hogy az eredményeket úgy kell megállapítani, hogy figyelembe vegyük az korábbi vizsgálatokat is, és ami a tagállamok adatállományait illeti, ott szerepeltetni kell a vizsgálatok eredményét is, és ezeket összehasonlíthatóvá kell tenni. Én azt gondolom, hogy a nem túl távoli jövőben lehetőség lesz arra, hogy a járművekre vonatkozó adatokat alátámasszuk és visszaigazoljuk, és így meglehetősen gyorsan lehet megállapítani a műszaki vizsgát, vizsga eredményét hogyha a határokon átnyúló adatcserével foglalkozunk, eh, ahol megsértik a közlekedési szabályokat, eh, nagy szükség lehet erre. Ezt a jellegű transfert, az adatállományok cseréjét fel kell gyorsítani. Egyébként pedig egyetértek az Európai Bizottsággal abban, hogyha tulajdonosváltás történik és átkerül a jármű egy másik országba, akkor egy új műszaki vizsgát kell végezni. Ez rendkívül fontos véleményem szerint, hiszen az új rendelettel új követelményeket is támasztunk. A műszaki aspektusok nem változnak meg, természetesen egy jármű vonatkozásában a tulajdonos váltás útján. Végül pedig eh, szeretném eh, konkrétan megvizsgálni a tulajdonosváltási folyamatot egyes tagállamokban az új tulajdonosnak kell bejegyeztetni a beszerzett járművet, az új járművet. Ha a szerződést megkötik, akkor a jogok átszállnak az új tulajdonosra, de mi történik akkor, hogyha nem regisztrálja a járműt? Egy baleset esetén ilyenkor akár az új tulajdonos is eladhatta már a járművet, illetőleg azt állítja, hogy ő neki semmi köze az új járműhöz. A régi tulajdonos mondhatja, hogy ő neki már nincsen felelősség a jármű vonatkozásában, hiszen dokumentumai vannak az adásvételről. Azt gondolom, hogy konkretizálni kell a felelősségeket, a tulajdonosi felelősségeket az átruházás folyamata során. Ezen túlmenően konstruktív vitára számítok a kollégákkal. Mr. Herzog. Gritzbeck és Tinyáni. Van-e további hozzászóló? Ferber. Márkusz, és szerepelni kíván. Danton úr. Ertug úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a kollégáknak is Kuhn úrnak, aki bemutatta a fő anyagot. Vannak pontok, amelyek rendkívül pozitívak a szememben. Aztán a végén lesz egy néhány dolog, amit felvetnék, és ezeket kérdés formájában fogalmaznám meg a bizottság felé. Azt gondolom helyes az, hogy a műszaki vizsgálakat úgy alkalmazzák, hogy a kis motorkerékpárokra is kiterjesztik ezt, illetve a pótkocsikra is, mert azt gondolom az itt kialakult helyzet számos halálesetet, talán a legtöbb halálesetet okozza. Ezért fontos, hogy ezzel foglalkozzunk. Ezen túlmenően nagyon pozitív eredmény, hogy az információcsere a tagállamok vizsgálomásai között, a hatóságai között javulni fog, ugyanis a kutatásaim alapján elmondhatom, hogy pillanatilag 5 és 12 százalék között a a használt, eladott használtatók esetében manipulálják a kilométerállás, kilométerórát, és ez nem egy apróság, ezt komolyan kell vennünk, ezzel foglalkozni kell. Ezen túlmenően fontos az is, hogy a vizsgálati katalógust, vagy a vizsgakatalógust, a listát harmonizálják, hogy ne legyen egy ilyen vizsgaturizmus Európán belül. Aztán alapvetően, amit támogatni tudok, csak nem értem pontosan az értelmét, hogyha jól értettem, akkor az a helyzet, hogy a képzésnek, az oktatásnak külön jelentőséget kell biztosítani, illetve harmonizálni kell, és a, az ellenőrök függetlenségét kell előtérbe állítani. Most felteszem a kérdést, mit jelent ez? Ki vizsgálhat mindent? ki ellenőrizhet mindent, miről van szó az autószerelő mester, akinek saját műhelye van mondjuk, és javítja is az autót, ő mondjuk adott esetben egy másik teremben, egy másik csarnokban vizsgát is végezhet, ezt nagyon problematikusnak tartom ami pedig a képzést illeti, vagyis a követelményeket a vizsgáztatóval szemben. Itt úgy látom, hogy lefelé nivellálnak, csak egy példát mondanék erre. A szakképzési irányelvben, például az egészségügyi szakmákban egy fordított trendet látunk, ami azt jelenti, hogy legalább 12 évre növelni akarják a képzési, az oktatási időt. Itt viszont fordított utat járunk, ez nem egészen világos számomra. Nem feltétlenül a közlekedési szakbizottság témája ez, csak példaként vetném fel ezt. Aztán most a kérdéseimet illetően, amiket az Európai Bizottságnak szeretnék feltenni, remélem lesz majd válasz ezekre a kérdésekre. Az Európai Bizottság azzal érvel, hogy műszaki hiányosságok miatt 5,7% a haláleseteknek ezekre vezethető vissza, és az autó lobby 0,5%-ról beszél, tehát a súlyos személygépkocsi balesetek esetében, hogy a technikai hiányosságokra vezethetők vissza. Hát azt kell, hogy mondjam, ez az eltérés meglehetősen nagy, valahogy indokolni is lehet. Lehet, hogy az Európai Bizottság erre válaszolni tud. Aztán a dokumentumból úgy olvastam ki, de lehet, hogy félreértettem szóljanak akkor, hogy ha eladják a kocsit, ha tulajdonos csere van, akkor egy új vizsgára lesz szükség. De lehet, hogy félreértettem, de hát ha jól értettem, ez véleményem szerint azért túl messzire megy. Miért nem a járművet vizsgáztatjuk, hanem nem a, nem a sofőrt vizsgáztatjuk, hanem a járművet, és a járműnek van vizsgája, akkor eladásnál, tulajdonosváltásnál nem feltétlenül kell ezt megint megcsinálni. Aztán végül igen kritikusan látom azt, hogy a hetedik évet követően a bizottsági javaslat alapján éves vizsga lenne. Azt hiszem valamennyien tudjuk, akinek így öregebb autója lesz, azok úgyis azok, akik kevesebb pénzük van, és akkor hét év után még időszaki éves vizsgálatra kerül sor, hát ez eh, problematikus a szememben. De különben egyébként jól bemutatták, de hogyha mód van rá, akkor szívesen venném, ha válaszolnának a kérdéseimre. Benyon, you know they're going to tell Mr. Ertug you... Benyon úr? Igen, nem Britanniában évente teszünk. Igen, pont itt a végén valamit akartam mondani, de megpróbálok elkerülni az ismétléseket. Tehát Örtug úr nagyon sok mindent elmondott, és amennyiben mondhatom, egyetértek vele. Tehát, ha jól értem, a bizottság szeretné előmozdítani ezt az ügyet, hiszen a határokon átmenő forgalom, nagyobb lesz, több jármű halad az utakon, és pedig olyan országokban, amelyek nem az eredeti országuk, tehát itt a belső piac, és így tovább. Úgy gondolom, hogy a bizottság tevékenységében, elképzeléseiben van ráció. Főleg azon országokat érinti, ahol a legkeményebb a helyzet. Ebben a tekintetben én nagy részt egyetértek a javaslatban rejlő elképzeléssel, azonban, azonban eléggé sok azonban van. Nem látom igazából annak a bizonyítékát, hogy kiterjesszük a vizsgálatok hatáját bármelyik gépjárműre, tehergépjárműre, vagy pótkocsira. Tehát nem tudom, hogy hány közlekedési balesetet okoznak a lerobbant pótkocsik. Tehát, hogyha Németországban 5% a lerobbant autók által okozott balesetek aránya, akkor nem tudom, hogy a rossz állapotú gép, tehát a rossz állapotú pótkocsik által okozott balesetek száma egyáltalán mérhető-e. Nagyon drága dolog ez, hogyha felveszük a pótkocsikat is. És hogyha valaki mondjuk pótkocsit visz, és ha megkérjük, hogy tesztelje, akkor azt se fogja tudni, hogy mit akarok. Tehát szerintem a pótkocsit ne vonják itt a jogszabály hatája alá. A tanács, hallom, hogy megpróbálta azokat a, a gépjárműveket bevonni, amelyek 50 kilométerrel tudnak haladni, és nem 40-nel. Tehát igazából 40 kilométer per óra az az összes traktor. És nem tudom, hogy a traktorok, hogy 40-42 kilométer per óra sebességgel száguldanak, tehát nem tudom. Érdekelne tudnom, hogy egy traktor megy 42 km per órával, de most őszintén, hogy a traktorokat is bevonjuk, az valószínűleg hiba. Ki fogja vizsgálni őket? Hát mennyi vezetés után lehetne őket vizsgálni? Tehát elképzelhető, hogy egy fél országon át kell hajtani a traktorral, hogy egy megfelelő szakember meg tudja vizsgálni. Nem tudom, hogy Brian foglalkozik annyira a oldtimerekkel, mint én, valószínűleg igen, de igenis az oldtimerek esetében is meg kell néznünk, főleg az eredeti alkatrészek tekintetében a referenciákat. Tehát nagyon fontos tudni, hogy itt például best található a fékrendszerükben. Tehát itt igazából újra szövegeznek egy anyagot, és nem tudom, hogy ez így elfogadható-e a történelmi, az oldtimerek esetében is. Most. Tehát, hogy most rendelet legyen, vagy irányelv, szerintem csak a rendelet támogatandó, hogyha egy minimális színvonalról szóló rendelet születik. Tehát én nem, nem hinném, hogy Nagy-Britannia hajlandó a két éves vizsgálatra visszamenni. De vannak olyan tagállamok, amelyek éves vizsgálatot akarnak, ez nem realisztikus. Tehát ha már akarunk valamit, akkor minimális színvonalú rendelet legyen, és ne egy preszkriptív jellegű regula, eh, rendelet. Pillanatnyilag ez túlságosan előírő jellegű. Ezen kívül garantálnunk kell azt is, hogy a végső tervezet a különféle rendszereket is figyelembe veszi a különféle tagállamokban. Nagy-Britanniában például a helyi szervizben végzik a gépjárművek vizsgáztatását, vizsgálatát. Tehát eléggé sok a vizsgálat a saját szervizben. De vannak olyan országok, ahol külön vizsgáztató állomások vannak. Tehát bármilyen legyen a végső szöveg, mindkét helyzetet figyelembe kell vennie. Tehát nem írhatja elő, hogy ez vagy az a rendszer legyen. Uh, az utolsó megjegyzésem, az információ megosztás, tehát a vizsgáztató készülékeket gyártók látogattak meg tegnap, és most itt felmerül az a kérdés, hogy ki kapja meg az információt. A fedélzeten lévő diagnosztikáról. Tehát a vizsgáztató készülékek mások, és mint amiket az autóban használnak, és őket is figyelembe kell venni. Tehát ennyi az egész, amit szerettem volna mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Durán asszony. Oui, merci, monsieur président. Köszönöm szépen, elnök úr néhány általánosságot a szövegről. Kedvezően fogadom ezt a javaslatot, mert tudom, hogy egy oldalról a biztonságról van szó, más oldalról viszont a környezetvédelemről is, és ez mindkettő nagyon fontos. Tehát lehetőségünk van, hogy például az a széndiokszid kibocsátás mellett az apró részecske kibocsátás ellenőrzését is fejleszthessük. Mindazonáltal óvatosnak kell lennünk, és szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy ne legyünk túlságosan előíróak, ne dirigáljunk, ne próbáljunk egy amúgy is bonyolult administratív rendszert még bonyolultabbá tenni. Az általános elemekkel kapcsolatban elsősorban egyetértek az előttem szólóval, több információra van szükség, és pont erről szólóan Tehát a vontatással kapcsolatban még lesznek meghallgatások, szerencsére. A traktorok pótkocsiai is egy olyan különleges terület, amelyre érdemes többet megtudnunk, hogy helyesen tudjunk dönteni. A közúti közlekedésben részt vesznek pótkocsis teherautók, de akár pótkocsis traktorok is. Ezért figyelembe kell venni az ő általuk jelentett kockázatokat is aztán az évi megtett kilométerszám, illetve az autók életkora is meg kell, hogy határozza a világ az ellenőrzések gyakoriságát nálunk, Belgiumban. Igazából semmit nem változtatna ez a rendelet, mert már is elég szigorúak a szabályaink, és egész jól működik egyébként. Nagyon jó az ellenőrzések ritmusa szerintem. Aztán a motorkerékpárok kérdése a, nincs kifogásom ezzel kapcsolatban, érdeklődéssel fogom hallani a véleményüket, érdeklődéssel fogom hallani a számokat. Azt látjuk, hogy a motorok részvétele a balesetekben nagyon ijesztő méreteket ölt. Nem tudom, hogy persze a a motor vezetőjének a viselkedése, vagy pedig a motor műszaki állapota okozza a balesetet. Ezt azért érdemes megvizsgálni, de minden esetre, ha tehetünk valamit annak érdekében, hogy a közúti biztonságot javítsuk, akkor ezt meg kell tenni. A felmerült a költségek kérdése is, szerintem nagyon fontos, hogy elkerüljük azt, hogy az aránytalan túlságosan magas árakat és költségekkel sújtsuk a műszaki ellenőrzések elvégzőit, illetve a, a, akár a az autó tulajdonosokat, akár az üzemeltetőket, de az üzemeltetőnek nagyon fontos az, hogy bizony, biztosítsák a megfelelő és rendszeres ellenőrzést annak érdekében, hogy elég jó minőségű járművel közlekedjenek. Tudom, hogy ennek megvan a maga költsége, de azért úgy gondolom, hogy ne, hogy az, hogy hogy csökkentjük az üzemeltetőnek vagy a tulajdonosnak a költségét, ez önmagában nem érv. Hogyha ezzel korlátozzuk a biztonságot, akkor azt nem tehető meg, tehát mert akkor a, a társadalom részére is óriási költségeket fogunk ezzel generálni. De nem szabad túlzásokba esni az információ és adatcserével kapcsolatban. A harmadik szöveg szerintem elég jó, de hogyha az adatcseréről beszélünk, akkor az adatgyűjtés minőségéről is kell beszélni, hiszen a lehetőleg összehasonlíthatóbb adatokra van szükségünk, harmonizálni kell ezeket. Most a nehézséget az okozza, hogy különböző módon gyűjtik az adatokat a tagállamok, és ezért nehezen összehasonlíthatóak, és nagyon nehéz valódi értékes információt, következtetés levonni belőle de hogyha egyre nő az Európai Unióban a járművek mobilitása, már pedig ez zajlik, hiszen az emberek közlekednek, akkor oda kell figyelnünk erre a területre, és muszáj lesz foglalkozni ezzel. Ehhez a természetesen a szükséges eszközökre is szükségünk lesz. Most itt abba hagynám, de nagy érdeklődéssel fogom foly hallgatni a többi árnyékjelentést, illetve a vitát. Köszönöm. Kriszbek asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, én is elég rövid leszek. A három szöveg kapcsolatban természetesen mindannyian ugyanazokat a célokat, ugyanazokat az aggályokat osztjuk, amit az Európai Bizottság is. Tehát a javaslat egyrészt a közúti biztonság érdekében, a közúti biztonság hiánya ellenében, illetve hiszen látjuk, hogy a baleseti számok ijesztők, illetve az e- a környezetvédelmi érdekében született. A mi javaslatunk csatlakozik a vita elején elhangzottakhoz, mely szerint egy nagyon érdekes, alapvető munka elvégzésére van szükség. Olyan célzott rendszerre van szükség, ami nemzeti. A javaslatok szerint az ellenőrzéseket különösen a magas kockázatú vállalkozásokra kell összpontosítani annak érdekében, hogy ők is helyesen tartsák karban a járműveiket, és erre ösztönözzük őket. Ezzel megtakarításokat érhetünk el a megfelelően karbantartott autók üzemeltetői számára is. Egy olyan ország, amely nem Európai Uniós tagország, az onnan származó autók is bejutnak az Európai Unióba, hiszen nagyon komoly határokon átnyúló forgalom van. Nem tudom, hogy az ő országuk esetben ezt a célzott vizsgálatot hogy tudjuk megvalósítani. Tehát, hogyha egy harmadik államból érkezik a jármű, akkor nem tudom, hogy tudjuk-e ezt a kockázat alapú megközelítést alkalmazni, és nem tudom, hogyha az ő esetükben nem tudjuk alkalmazni, akkor mennyire leszünk arányosak. Tehát szükséges lenne egy európai nyilvántartásra, ami egy érdekes és hatékony megoldás lehetne. A közúti közlekedésre való hozzáhez való hozzáféréshez tehát szükséges lenne nyilvántartásba vétetni a járművet. De érdemes lenne egy alapos vizsgálat, mielőtt ezt a javaslatot megfogalmazzuk. Tehát egy szigorúbb technikai, műszaki ellenőrzést kéne, akár mobil vizsgálóállomásokkal, akár a konkrét vizsgáló, miért létező vizsgálóállomásokkal elvégezni. Minden tagállamban, ahogy ezt a kollégák már hangsúlyozták a korábbiakban is, vannak olyan rendelkezések, amelyek a közúti ellenőrzésekre vonatkoznak, és ezek nagyon eltérnek strukturálisan, regionálisan, földrajzi szempontból is. Például Franciaországban is 500 periódikus, azaz a rendszeres műszaki vizsgálatot végző központ van. De ezeknek a legtöbbje több mint 10 kilométerre található a legtöbb autótól. A Németországban nincsen mobil ellenőrzést végző berendezés, és ezért nagyon komoly költségei lennének az ilyen jellegű adhok közúti ellenőrzés elvégzésének. És nehézséget okozna egyáltalán az elvégzésük is. Aztán még egy probléma, a hatékonysági probléma a jogszabályunkkal kapcsolatban, hogyan tudjuk ellenőrizni az eredményességét. Jelen pillanatban nincs olyan európai szabály, ami minimális technikai ö, előírásokat tartalmazna a rakomány rögzítésre kapcsolatban. Nem tudom, hogy nem lenne jobb, hogyha a jogszabályban csak a fő technikákat, a fő technikákat is felsorolnánk, például jármű típusonként, például traktor, stb., illetve rakomány típusonként nem pontos technikai leírásokról van szó, de mégis valamilyen általános szabályról, és utána meglátjuk, hogy ez mennyire működik. És az utolsó dolog, aztán befejezem, elnök úr, csatlakozok ahhoz, amit kollégám és a barátom Phil Benyon mondott a jogi háttérrel kapcsolatban. Hogyha egy jogi eszközt szeretnénk egy rugalmasabb jogi eszközt, mint például egy irányelvet, az hatékonyabbá tenni a jogszabályunkat hogyha rendeletünk van, akkor egy minimum küszöböt tudunk azzal meghatározni az ellenőrzések tekintetében. Lehet, hogy ez nehézségekhez vezet, különösen az én országomban majd. Köszönöm szépen. Felber úr következik. Köszönöm szépen, csak néhány címszót említenék. Azt gondolom az egész csomag kapcsán fel kell tennünk a kérdést, hogy egy rendelet tényleg a megfelelő eszköze teljes jogi harmonizációt jelentene ez, miközben éppen azt hallottuk most az imént taglalni, hogy külön-külön milyen jól megoldottuk a problémákat. Hát ha mindenhol jól működnek a dolgok, akkor valószínűleg nincs szükség egy rendeletre. Egy irányelv elég lenne a jelenlegi módszerben, és inkább a standardekben, a normákban kéne megállapodni, ami a vizsga minőségét illeti, mielőtt az időszakokat harmonizáljuk, talán ezt kéne össze megoldani, hiszen ez fontosabb a közúti biztonság szempontjából, mint az a kérdés, hogy milyen sűrűn kell egy járművet vizsgáztatni műszaki szempontból. Strasbourgban volt egy rendezvényem elmúlt héten, amit én szerveztem, ez a kilométerórákkal foglalkozott. Azt hiszem, hogy itt az engedélyezési joggal kéne foglalkoznunk. Vannak olyan műszaki megoldások napjainkban, amelyekkel a kilométerórák manipulációját tudjuk megakadályozni. Ez a típus engedélyek területe szerintem, mert egy műszaki vizsga során csak azt lehet megállapítani, hogy mit mutat egy kilométeróra, de hogy manipulálták-e, vagy nem, ezt ott nem tudják megállapítani. Egyéb iránt pedig egy további témát is felvetnék, ugyanis a saját frakciómban én vagyok az árnyék előadó, ez az országúti ellenőrzések témáját vizsgálja fel kell vetni, hogy szükség van-e egy rendeletre, vagy mondjuk elég lehet-e adott esetben egy irányelv. Azt gondolom, hogy mindhárom dosszié esetében ezt intenzíven meg kéne vitatnunk. Fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy hogyan tudunk gondoskodni arról, hogy az ellenőrzési sűrűség a tagállamokban ugyanolyan legyen, tehát talán itt kéne nagyobb harmonizációt alkalmazni, mint sem abban a kérdésben, ahogyan most a bizottság ezt feltette. Egyébként a kockázat minősítési rendszereket is, vagy osztályozási rendszereket is meg kell alapítani. Nem hiszem, hogy véletlenszerű ellenőrzésekkel az országúton, amelyek szúrópróbaszerűek, nos, hogy itt meg lehet állapítani, hogy egyik vállalat jobban feltűnik, mint a másik, vagy többször látszik valamilyen dolog. Ezt egy statisztika nem tudja kimutatni, amit itt az Európai Bizottság csinál, az ö, ö, lottózik, de ehhez tudni kéne a lottószámokat, ez viszont nem megy ezért a dolgot szerintem eh, egy kicsit komolyabban kellene itt vennünk, nem kéne ilyen szigorúan látni. Másrészt pedig, hogy Európában hogy tudunk egységes feltételeket teremteni. Ha megnézzük az Európai Bizottság statisztikáit ezen a területen, amelyek rendelkezésre állnak, akkor láthatjuk, hogy vannak problémás eh, tagállamok, de ha megnézzük, hogy milyen sűrűn ellenőriznek, akkor kiderül, hogy ott éppen többet is ellenőriznek. Tehát E, a statisztikákkal nem olyan könnyű dolgozni. A kockázat osztályozási rendszerek alapján e, azok kerülnek hátrányba, akiket sűrűbben ellenőriznek, tehát a statisztikáknak itt azért számos dolgot figyelembe kéne venni. Komoly változtatásra van szükség, hogy tényleg az életnek megfelelő e, eredményekre jussunk amely a baleseti statisztikákat javítja, illetőleg a baleseti helyzetet javítja, miközben nem távolodik el a valóságtól sem. Köszönöm szépen. Danton úr. Ez a három szöveg rendkívül fontos, hogy egyszerre vizsgáljuk őket annak érdekében, hogy koherensek legyenek, és megfelelően gondosan járjunk el. Három dologról szeretnék beszélni. Az első, ez a közúti biztonság kérdésköre. A járművek állapota rendkívül fontos, és véleményem szerint a műszaki vizsgálatok elvégzése is, a képzés e tekintetben, a vizsgálatot elvégző képzése és függetlensége, valamint az ő felelősségük, illetve a vizsgálóállomások felelőssége, ezeket el kell mélyíteni szerintem az eredeti bizottsági javaslathoz képest. Amikor vizsgálat történik, akkor annak a következményeit és az ahhoz kapcsolódó felelősséget viselniük kell a vizsgálóállomásoknak. Az Európai Bizottság véleményem szerint egy kicsit zavaros, hiszen ellenőrzési jogköröket ad egy közhatóságnak, de hogyha jelentéstételi kötelezettségük van ezeknek a központoknak, akkor nem rájuk kellene az adminisztratív felelősséget terhelni. A motorkerékpárokkal kapcsolatban. Hát igen, a motorosok szerintem nagyon komoly figyelemmel követik most ezt a jogszabályt. A statisztikák alapján, el kellene a motor balesetek szezonalitását meg kellene vizsgálni és elkülöníteni a különböző évszakokat, és nagyon fontos a gumiabroncsok állapotának a vizsgálata. Vannak téliesített vagy hibernált motorok, vannak olyan motorok, amelyeket csak tavasszal vesznek elő, és akkor lehet, hogy a gumiabroncsokat nem tartották a tél folyamán megfelelően karban, nem fújták föl eléggé, és ekkor nagyobb kockázatot jelent az a motorkerékpár, nagyobb valószínűséggel fog ö, balesetet szenvedni. És akkor visszatérnék arra, hogy nem a motor magában jelent problémát, hanem csak a motor egyik alkatrésze okozza a problémát. Aztán a nyilvántartásba vétel és a technikai, azaz műszaki ellenőrzés. Szerintem itt túlságosan előíró jellegű a szöveg. Nem tudom, hogy minden országban ugyanolyan pénzügyi nehézségek vannak-e, de szerintem igen, ezért az adatgyűjtést meg kell könnyíteni, és hasonl, hasznos adatokat kell csak gyűjteni, hogy most ha pozitív vagy negatív hatása van a műszaki ellenőrzések végzésének, és hogyha pozitív, akkor egy nagyon kifinomult eszközre van szükség, ami segít abban, hogy meghatározzuk, hogy mely adatok hasznosak. Köszönöm szépen, Dánten úr, mondja az elnök. A, azt hiszem, hogy a motorkerékpárok mellett a lakóautók azok, amelyek úgynevezett hibernációba mennek, tehát amelyeket télen nem használnak, és azért nagyon fontos lenne tavasszal átnézni a műszaki állapotukat. Köszönöm szépen. Egy kicsit abból indulnék ki, amit Ferber kolléga mondott, ami engem külön érdekel ebben a kérdésben, az először is a vizsga minősége, aztán az intervallum, és harmadik pedig, hogy milyen sűrűn ellenőriznek. Ez három lényegi elem, és hát természetesen itt kritériumokra is szükség van, amelyeket meg kell határoznunk. De ha nem sikerül nekünk Mm, tényleg eh, észszerű dolgot elérni, akkor nehéz lesz. Kicsit más véleményem vagyok, hogyha a jogi minőséget beszéljük meg, eh, milyen legyen ez, hogyha az elmúlt időszak európai jogának átültetését vizsgálom a tagállami szinten, akkor azt látom, hogy olyan nagy a különbség, hogy egy európai szabályozás többletértéke gyakorlatilag már nem létezik. Persze értem azokat az országokat, akik tartanak attól, hogy náluk nagyon magas a vizsgálati sűrűség, és nem akarják elveszíteni a szigorú ellenőrzéseket, és ezt én is fontosnak tartom a közlekedés biztonság szempontjából, de gondom van vele. Tehát ami a környezetvédelmét illeti, a kritériumokat, itt meg kell vizsgálni, hogy több kritériumunk legyen, mint ami benne van, ami most szerepel benne, az nem kielégítő, azért ezt jobbá kell tenni. Egy, még egy dolog, régebben otthon javították a kocsikat önmaguk, a tulajdonosok, és hát persze ez nehézséget jelentett a műszaki vizsgán, egy, elfogadják őket, stb. Hát egy kocsinál ma már nem lehet. Ugye ma már senki se tudja otthon javítani az autót, de hát itt vannak az elektronikus protokollok a kocsiknál. Ezeket egyébként nem tudják elolvasni, még hogyha normásítva vannak, akkor se. Azt hiszem, ezt úgy kell csinálni. hogy ez legalább részben olvasható legyen hogyha nem hasonlítható össze az adatállomány, akkor láthatjuk, hogy olyan országok, ahol nagyon jelentős az átmenő forgalom, biztosítási kérdéseknél bizony nem jelentkezik nyereség, mert nem javul a helyzet. Vagyis itt arra számítok, hogy javul a helyzet. Természetesen itt a mobil egységeket illetően látok ebben nehézséget őszintén szólva. Ez a rendszer nem mindenhol létezik, különböző minőségben is létezik egyébként. Hogy ezt hogyan tudjuk kezelni, ezt a jövőbeli vitára bíznám. Amit még meg kell gondolni, ez a három és fél tonnás limit vagy határ, ezt alaposan meg kell nézni. A mopedeknél a háromkerekű mopedeknél, vagy motorkerékpároknál. Hát visszamegyünk a régi vitára, milyen országban léteznek ezek, és hol nem léteznek. Néhány kérdést kapott. Köszönöm, elnök úr. Igen, sok megjegyzést, kérdést kaptam, de azt mondanám, hogy ez egy nagyon pozitív kezdet. hiszen ez egy nagyon lényeges dokumentum az általános közúti biztonság tekintetében. Ez nem meglepő számunkra, hiszen a szakbizottságuk és az intézmény mindig nagyon támogató módon viszonyult a közút biztonságához. Tehát az úti ellenőrzés tekintetében itt valaki részletes számokat kért, tehát itt az általános EU-s ellenőrzés 7 százalék. Elmondtuk, hogy az 5 százalék, amit javaslunk, konzervatív szám, de mivel a három javaslat alapján is kiderült, hogy ez egy minimum, hiszen még mindig nagy különbségeket látunk a tagállamok között, és egy részletes lista pedig a hatástanulmány lenne. Ami a kockázat beslést illeti, egy tagállamban alkalmazzák ezt formálisan, ez az Egyesült Királyság. Azt javasoljuk, hogy ezt az egész Európai Unióra terjesszék ki, hiszen ez egy eh, lényeges javulás a tesztek tekintetében, és eh, így a korlátozott forrásokkal ez adja a legjobb eredményt. A források szűkössége minden tagállam számára akadály. Természetesen a kockázat profil készítését adat cserével kell megoldani, és ez pedig egy alapvető vonása a javaslatnak. És azt nem szeretnénk, hogyha leszavaznák. Az adatok nem nemzeti forrásból származnak, amelyek általában a közúti ellenőrzést végzőktől szám, származnak. Itt cég alapú összevont eredményekről van szó. Tehát ide tartoznak a szállítmányozók, náluk általában a legalacsonyabb a biztonsági szint. A szövegben elképzelhető néhány zavar. Itt ezt mindenképpen tisztázni kell, azonban nem szeretnénk kötelezettséget előírni akkor, amikor a gépjármű tulajdonosa változik. Tehát nem szeretnénk kötelező vizsgálatot aláírni. A javaslat lényege az, hogy az Európai Unióban növelje a harmonizációt, és hogy a kölcsönös elismerés jobban elterjedjen. Egy elképzelés szerintem nagyon sok figyelmet érdemel. Figyelmünket elképzelhető éves tesztekre irányítsuk, minden gépjármű tekintetében, azonban az arányosság elemét javasolta az egyik előadó, Kún úr, és ez a futott kilométerek száma. Ez pedig egy nagyon érdekes megoldás, hogy megoldást találjunk ebből a vitából. A 10 kilométeres limit annak abban a tekintetben, hogy hol legyen egy vizsgáló állomás, az is egy nagyon lényeges elem, bár nem minden tagállam képes ilyen nyújtó hálózatokat létrehozni. Éppen ezért eh, szorgalmazunk a mobil egységek használatát, hiszen ezek nagyon eh, pontos eredményeket szolgáltatnak azokban a tagállamokban, ahol használják őket. Egy eh, másik aspektus, ami a kilométer csalással összefüggő, ismét egy nagyon lényeges szempont, amit hangsúlyozni szeretnénk. Nagyon fontos, és szorosan összefügg a közúti biztonsággal. Ez egy jó javaslat annak az érdekében, hogy csökkenjen az ilyen típusú csalás. Így végezetül pontosan meg tudjuk mondani, hogy hány kilométert futott egy autó, és pedig a rendszeres vizsgálatok során. Itt tényleg regisztrálni kell a futott kilométerek közötti különbség számát. Egy másik nagyon lényeges szempont, és lehet, hogy itt világosabbá tehetjük és javíthatjuk a szöveget, hogy elképzelhető, összeférhetetlenség van azok között, akik karbantartják a járműveket, és akik vizsgálják. Tehát szerintem nem kell addig elmennünk, hogy egy modellt írjunk elő az egész Európai Uniónak. De itt a szöveget erősebbé kell tennünk, konzisztensebbé kell tennünk, hogy garantáljuk, hogy a tagállamok igenis kritikus számú elvet alkalmaznak, amely biztonsági övet nyújt a vizsgálóknak, akik teljesen függetlenek bármely üzemben tartó szervezettől. A javaslat hatája nagyon lényeges elem. Úgy véljük, hogy egy erős szöveg van előttünk, amely javítja a meglévő rendszert. A motorkerékpár talán a legnyilvánvaló példa. És uh, itt egy beszédes adatok vannak, másodszorban a motorkerékpárok jelentős változásokon mennek át az évek alatt. És az önök intézménye módosította a engedélyeztetési rendszert, hogy a motorkerékpár is a közelebb kerüljön a többi járműhöz ebben a tekintetben. És ez a legbeszédesebb eset, és a legjobb érv amellett, hogy ezeket a járműveket is rendszeres vizsgálat tárgyává tegyük. A pótkocsik esetében kevesebb a szám, de a egyes nemzeti rendszerek alapján is felismerhetjük, hogy eh, biztonsági fókíjak vannak. És természetesen a vizsgálat tárgyává kell tennünk a pótkocsikat is. Néhány tagállamban nem kerülnek nyilvántartásba járműként a pótkocsik. Tehát itt administratív akadályok is vannak. Annak értelmében, annak érdekében, hogy ez a javaslat élő javaslattá váljon. Tehát itt mindenképpen biztonsági szükséglet az, hogy nyilvántartásba kerüljenek a pótkocsik is. A traktorok esetében ismét pontosítanunk kell, Természetesen nem azokat a traktorokat célozunk meg, amelyek néha közútra mennek, hanem olyan traktorokra gondolunk, amelyek rendszeresen szállítási célokra a közúton mozognak. És ezeket a traktorokat ugyanazon a szinten kell vizsgálni, ahogy a bizottság az összes többi gépjárművet szeretné. A régi kocsik, az oldtimerek esetében is pontosítani kell a szöveget, de hát természetesen nem azt kérjük, hogy eredeti alkatrészekkel menjenek, hanem engedélyezett alkatrészekkel, amelyek lehetővé teszik a megfelelő észszerű ellenőrzést. A, javaslat, a jelen javaslat pontosít abban a tekintetben, hogy a 30 évnél idősebb gépjárművek kivételt képeznek a hatály alól, és ez is egy lényeges változás a jelen rendszerrel kapcsolatban. Itt a eszközök, a jogi eszköz, hogy rendelet legyen, irányelv. Hálás vagyok a kollégáknak, akik nyilatkoztak ehhez a kérdéshez. Ismét egy nagyon rendelet szagú joganyagról van szó, tehát van egy irányelv, amit nagyon nehéz átültetni, hiszen óriási különbségek vannak a tagállamok között. De itt egy minimális színvonalokról rendelkező rendelet lenne. És itt is lehet a szöveget világosabbá tenni, kritikus aspektusokra kell utalni, tehát minimális színvonalról beszélünk. Információ megosztás. Nincsen probléma azzal, hogy az információkat megkapják a vizsgáló műszereket, a gyártók. A részünkről hiba volt, hogy nem vettük fel őket a szövegbe. Ezen kívül Örülünk, hogy együttműködhetünk önökkel annak érdekében, hogy eh, az összehasonlíthatóság szintje, az adatok összehasonlíthatóságának a szintje minél magasabb legyen. Ez azt jelenti, hogy minden nemzeti hatóság eh, a lehető legjobban tudja használni a szükséges adatokat és eh, informatikai eszközöket. Szerintem a legtöbb elemre kitértem. A pontos számok szerepelnek a hatástanulmányban, és ez eh, egy kivonat lesz, és elküldjük a titkárságnak, és a titkárságon majd eh, össze lehet foglalni a vitában hallott érveket. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogyha jelentéstevők szeretnének még hozzászólni. Kuhn úr esetleg. Nagyon rövid leszek. Úgy gondolom, hogy lépésről lépésre megnézzük a struktúrákat, a központi téma, a műszaki normák megemelése egységes szintre, ez egy alapfeltétel, hogy milyen modulokat vizsgálunk, stb. stb. Ez a mellékletben egyértelműen rögzítésre kerül az ellenőrző, a vizsgáltató szervezet függetlenség képzettsége, a mérnökök, az ott dolgozó vizsgáztatók végzettsége, a megfelelő eszközök, ugye itt a bizottság képviselője erről is beszélt, hogy ez benne van, és ide bekerül még az utolagos ellenőrzések, az országúti ellenőrzések témája is. Hát Svédországban egy rénszarvassal hamarabb ütközik az ember, mint egy szembejövő kocsival, tehát ezeket mind figyelembe kell venni. És azt gondolom, hogy a motorkerékpárokat is szem előtt kell tartani. Érdekes lenne egy értékelést kapni a bizottságtól Olaszországgal kapcsolatban, ahol 2009-ben bevezették ezt a kerék, motorkerékpár eh, vizsgáztatást, hogy tényleg javult -e a helyzet. Úgy a műszaki normák kérdése Ferber úr is említette, a kilométer futás teljesítménye. Meg kell nézni, hm, hogy például a biztosítók hogyan értékelik a kockázatot ez alapján. Ők is megkérdezik, hogy mennyit megy az ember a kocsijával évente. Ezt nem csak a jármű korára hm, hegyezném ki, hanem minden másra. Egyébként más megjegyzésem nincs. Mrs. Savisari, do you want to say anything? Savisari asszony. Hmm, más. Äh, mul on ainult väike kommentaar komisjoni. Mm, Csak egy rövid megjegyzést szerettem volna a bizottság reakciójára. Abból indulunk ki, hogy eh, ez a csomag, amelyel itt beszélünk, ez az egész euró vonatkozó az összes járműre a műszaki normákkal kapcsolatban. És eh, a műszaki vizsgáztatás, az ott dolgozók, stb. hasonló alapokból indulnak ki, illetve egységes előírásokból. Hogyha a kérdés az, hogyha az ember egyik tagállamból a másikba viszi a kocsit, új tulajdonos van, akkor miért kell elvégezni? Hát ugyanúgy végezzük el a vizsgáztatást. Miért beszélünk harmonizációról, amikor a, újra meg el kell végezni a vizsgáztatást egy új tagállamban. Egyszerűen nem értem ezt őszintén szólva, hogyha már harmonizálunk, akkor éppen az előnyét vesztjük el itt a műszaki vizsgáztatás kapcsán. Köszönöm szépen. Ha jól emlékszem, a biztos bizottságra azt mondta, hogy nem kell megismételni a vizsgát, ugye? A műszaki vizsgát. Ezt mondta a, a, a bizottság, nem? Jó. Azt hiszem, biztosíthatom, kedves kolléga, hogy nem kell elvégezni a műszaki vizsgáztatást újra. Kedves kollégák, a módosítók határideje március 22-e. Van három hónapjuk. És a március 7-én születik meg a tervezet a jelentés tervezet, amit megkap a szakbizottság, tehát március 7-e, és szerintem akkor a 22-e marad a határidő a módosítókhoz. Következő napi rendi pont, ez az utolsó 2012-ben. Danelici úr jelentés az EU tengeri szállítás és idegenforgalmi politikáinak előmozdítása címmel. Öné a szó. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τελευταίο θέμα, αλλά νομίζω... Köszönöm szépen, elnök úr. Az utolsó téma, de nagyon érdekes, egész Európa szempontjából. Akkor kérem, hogy kicsit csöndesebben hagyják el a termet, akik ezt teszik. Rövid leszek egyébként, elnök úr. A bizottság közleménye rámutat arra, hogy a jelenlegi feltételek itt a fenntartható tevékenységek kapcsán a tengereken fontosabbak, mint valaha. A gazdasági tevékenység és a környezet összhangja tehát. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a jelenlegi nagy válság idején itt az Európai Unióban a tenger igenis jó lehetőségeket kínál az én munkáim során természetesen más jelentéseket is figyelembe veszek, amik a szakbizottság keretei között készültek, Komoncákos jelentés, Meissner jelentés, az integrált tengerpolitikával kapcsolatban a Van jelentést említhetném, még a tengeri közlekedéssel kapcsolatban 2018-ig, illetőleg a idegenforgalommal kapcsolatos jelentést is, és természetesen nem lehet célom az, hogy megismételjem, amit a korábban az Európai Parlament már egyszer elmondott. Az én jelentésemnek a célja az, hogy a szakbizottsági munkánk alapján tisztázzuk európai szinten milyen tevékenységre van szükség, illetőleg milyen nemzeti intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy ez a kék fejlődés bekövetkezzen. A jelentést némileg átalakítjuk, hogy egyértelműen felvívjuk a figyelmet arra, hogy fenntarthatóvá kell lenni az úgynevezett kék fejlődést. Ide tartozik a hajózás, a tengeri turizmus és egyebek. Ezeket mind figyelembe kell venni. Három döntő jelentőségű elemet ragadnék ki. Egyrészt van egy radikális technológiai áttörés a nyílt tengereken, aztán másrészt láthatjuk, hogy a válság miatt változott a általános környezet is, és a harmadik pont a megújuló energiaforrásokat kell még figyelembe venni a tenger szempontjából, és hozzájön még a tengeri forradalom intenzívebbé válása is a közúti közlekedéshez képest. Ami az integrált tengeri politikát illeti, azt gondolom itt szükség van arra, hogy megfelelő eszközöket alkalmazunk a tervezésben, a területek felosztásában a lényeg az, hogy fenntartható alapokra kell helyezni a fejlődést a tengereken, és az európai szintű előírások az integrált parti gazdálkodást is tartalmazzák. Aztán megnézzük az egyes hatóságokat, amelyek a partokért, a partok védelméért, a halászatért is felelősek. Itt az információs együttműködést kell kialakítani, és a fiatalok esetében a foglalkoztatás is nagyon fontos téma, hogy értékes munkahelyeket teremtsünk a fiatal tengerészek számára. A következő pont azt jelenti, hogy ez a térség határok nélküli, ugye a tenger térsége nem rendelkezik természetes hatásokkal, és határokkal, és ennek nagy jelentősége van egyrészt Európa szempontjából, másrészt viszont látni kell, hogy a belső piac megvalósulásában ott megvalósulását még akadályozzák az egyes vámok, és az itteni ellenőrzések költséget okoznak, késéseket okoznak, stb. Szükség van még arra is, hogy megszüntessük a tengeri autópályák vagy hajópályák előtt lévő akadályokat, de ezt is már megvitattuk egyébként a CEF keretei között, vagy a trans-európai hálózatok keretei között, ami a tengeri turizmust illeti. Egy néhány nappal ezelőtt már beszéltünk erről az idegenforgalmi task force-szal. Az Európai Bizottság közleménye azt tartalmazza, hogy a parti és tengeri turizmus 1,1 százaléknyi foglalkoztatottat foglal, alkalmaz egész Európa szerte, és ez óriási jelentőségű. Aztán a tematikus turizmus ne felejtsük el, egyre fontosabbá válik a tematikus turizmus, egyre többen hajóznak, luxushajókon, mások vitorláznak, aztán öko, üdülés, stb. stb. És azt kell látni, hogy a gazdasági válság ellenére az adatok azt mutatják, hogy a jelenlegi turista nem napozni akar csak a strandon, hanem sokkal többet. Úgy gondolom, hogy számos téma merül itt fel, amelyel foglalkoznunk kell a jelentés összefüggésében. Vannak régiók, amelyekben a turizmus és az idegenforgalom a fő bevételi forrást jelenti. Ezzel foglalkoznunk kell, és meg kell vizsgálni a szezonális jelleget is, hogyan tudjuk ezt tompítani adott esetben. Emellett még biztosítani kell, hogy a parti zónákban, övezetekben a fenntarthatóság egy fontos aspektus legyen a beruházások során. A beruházásoknak egyébként figyelembe kell venni az innovációt, a termékek differenciálását és a szolgáltatások magas színvonalát ezen a területen. Együtt kell működni a településeknek a az utazási irodákkal is természetesen hozzátartozik az egész az infrastruktúra fejlesztés, a kikötők témája, a kikötő fejlesztés az európai beruházási stratégia keretei között. Itt kell felhívni a figyelmet arra, hogy a globális luxushajók 95%-át egyébként európai hajógyárak, dokkok építik, és az anyag 97%-a, amit beépítenek a hajóikba, európai származású. Aztán az utolsó pont, amiről beszélni szeretnék, a turizmus, a parti turizmus, a tengeri hajózás hátránya a szennyeződés növekedése, és az Európai Bizottság legutóbbi jelentése rámutat arra, hogy ugyan Számos idevágó irányelv szabályozza a területet, de még mindig problémák jelentkeznek, és ez környezeti károkat és költségeket okoz. Köszönöm szépen a figyelmüket, örülök a vitának. Köszönöm, Meissner asszony. Köszönöm, elnök úr. Angela Merkelt nemrég megkérdezték, Hogyha nem a válsággal foglalkozna, mi lenne a kedvenc témája a jövő tekintetében, és azt mondta, hogy a tengerpolitika. Ez szerintem már mindent elmond. Tehát szerintem ennyi bio stratégiai gondokból is mondta ezt. De már két évvel ezelőtt írt jelentésemben is utaltam arra, hogy a Föld 70%-ban víz, 30%-ban szárazföld, nő a világ lakossága, és halat is akarunk enni, sokan akarnak a tengerparton nyaralni. A tenger valószínűleg eh, fontosabb lesz, mint most. A tengerből energiát akarunk nyerni, a tengerből nyersanyagokat nyerünk. A tengerek 10%-át kutatták ki, és nagyon sok kozmetikum alapanyaga a tengerből jön. Tehát egy eh, abszolút jövő téma, és a halászati bizottságban is írtam egy jelentést az Adria és a Jón tenger integrált halászati politikájáról. Igen, ez vicces. Most akkor nem akarom az egész jelentést felolvasni, amit a bizottság javasolt, de Spiros már nagyon jól bemutatta, hogy eh, a mi bizottságunk a tengeri szállításra foglalkozik, az áru 95%-a tengeri úton kerül szállításra a világon, és ez nem fog csökkenni, és jelentős a turizmus is. Ez két olyan terület, amely a jövőben is nagyon lényeges szerepet játszik majd. És döntő fontosságú az, hogy a kék növekedés fenntartható legyen. Hiszen a bizottságot, a bizottság mindig beosztja ezt a tengeri turizmusra, tengerparti turizmusra, akvakultúrára, biotechnológiára. Sok növekedési terület van, ahol tevékenyek lehetünk. Egy eszközt nevezek meg, tehát ez a tengeri terület. Területrendezési elv, hiszen itt van az akvakultúra, az offshore energia, a tengeri energia, és így a tengeri térséget alkalmazhatjuk tengeri autópályáknak, energia nyerésnek, akvakultúrának. És esetleg még ott bizonyos nyersanyagokat is kitermelhetünk. Tehát itt a regionális játékosok, a gazdasági játékosok és Európa, a tagállamok feladata, hogy elgondolkozzanak azon, hogyan lehet az optimumot kihozni a tengerből úgy, hogy védjük a tengert és növeljük a foglalkoztatást tengeri munkahelyekkel. Örülök a tovább együttműködésnek veled, Spiros és a többiekkel. Ez egy jó jelentés. Ezt meghívhatjuk Merkel asszonyt. Köszönöm. igazából nem akartam, hogy Merkel asszony itt hajótörés szenvedjen, tehát emiatt aggódtunk. Taylor úr? Yes. Igen. Különben biztonsági figyelmeztetést kell kiadnunk. Lehet, hogy nem annyira könnyű lefordítani ezt a amúgy sem túl vicces tréfát, nem, igen, kész. igazából ez angolul sem hangzott újra, de hát karácsony van. Köszönöm, hogy ilyen engedékeny velem, elnök úr. Hát most estem be, de elolvastam a bizottság jelentését, mielőtt idejöttem volna. Hát egy fura eszmecsere ez, hiszen igazából nincs miről beszélgetnünk. Persze biztos nagyon jó okunk van erre, de hát ezt szerintem túlságosan elhamarkodtuk, hogy eszmét cseréljünk erről, és a zöldek nevében, hát most hallottam, hogy mit mondott Meissner asszony, hogy itt arról van szó, hogy a maximumot nyerjük ki a tengerből, de szerintem több mint egy út van arra, hogy többet tegyünk azzal, amink már is van, és szerintem a megóvás, a környezet megóvása, és különösen a szennyezés, az légszennyezés, zajszennyezés, tengeri szennyezés területein érdemes tennünk. A tengerfenék és a tengeri élővilág megóvása kell, hogy legyen a prioritás. Nem lehet ugyanígy kiaknázni a tengeri erőforrásokat, és a maximumot kinyerni belőlük. Nem erről van szó. Arról kell beszélnünk, hogy hogyan lehet fejleszteni ezeket az erőforrásokat, megerősíteni őket. És hát már is erről beszélünk, bár még nincs is jelentésünk. Köszönöm, mondja az elnök, lesz eh, jelentés, ez csak egy nyitó eszmecsere, hogy a jelentéstevő mm, a véleményekről kapjon egy átlag, egy áttekintést. Blaszko asszony a néppárt részéről következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Igen, természetesen ki kell egyez, egy, össze kell egyeztetni a természet és a cselekvés, a tevékenység érdekei, de hát ez a tenger szempontjából ugyanannyira érvényes, mint más szempontból. Az Európai Bizottság javaslatát támogatom, hogy egy oldalról hatékonyan, más oldalról harmonikusan tudjunk integrált mari, tengeri politikát folytatni. A gazdasági nehézségek, amelyeket a tengerpartokon tapasztalunk, azok is aláhúzzák ennek a fontosságát. Mit fogunk elérni ezzel a jelentéssel? az alapján, amit egyelőre tudunk. Amíg akadályok vannak, amelyek a KKV-k útjában állnak, és nem elhanyagolhatóak, addig nagyon nehezen tudunk előrelépni, hiszen ö, nehezen jutnak hozzá a finanszírozáshoz, az adatok töredezettek, nehezen tudják a környezetvédelmi szempontokat figyelembe venni. Szerintem a tengeri területrendezés és a terül, a parti területek közintegrált kezelése olyan két eszköz, amelyel ezeket a KKV került akadályokat el tudjuk mozdítani. Először is a tengeri területrendezés. Lehetőséget nyújt az együttműködés és a koordináció megerősítésére a különböző kompetencia szinteken, a különböző ágazatok között, a gazdaság területén és a régiók térségében. Egyensúlyt kell találni két prioritás között. Az egyik a különböző tengeri tevékenységek egymás mellett élése, a másik pedig az erőforrások fenntartható és hatékony kiaknázása. A ezt, ezen célokat elnak az elérése nagyon különböző módszerekkel érhető el. Először is szükség van a tengerparti övezetek integrált kezelésére. Így bizonyos parti területeket enklávéba lehet tömöríteni annak érdekében, hogy a gazdaságukat fejleszthessük. És annak érdekében, hogy a kikötőkben zajló gazdasági tevékenységek is fejlődjenek. Emellett össze kell egyeztetni az emberi tevékenységet a tengerpartokon egy oldalról a környezet védelmével, illetve a biodiverzitás megóvásával. E területen felmerül a versenyképesség és a foglalkoztatás kérdése, amelyek rendkívül fontosak. Azonban nem szabad, hogy ez fenyegetés legyen. Ismét hangsúlyoznám azt, amit a kollega is mondott, nem szabad, hogy fenyegesse a már is sérülékeny környezetet ez a tevékenység. De a tengeri és tengerparti tevékenység, mint például a turizmus, és a tengerhez kapcsolódó turizmus tovább fognak növekedni, ahogy ezt ma is látjuk. Különösen a tengerhajózás területén lesz nagy növekedés. Ugyanakkor tiszteletben kell tartani a környezetvédelmi jogszabályokat, illetve a tengerparti és tengeri örökséget a gazdaság és a környezet nem, lehet, nem kerülhet ellentmondásba, hogyha megfelelően kezeljük őket. Ezt látjuk a terüngeri szállítás területén is, ahol már különböző közlekedési eszközöket, a multimodális kikötőket, a kabotást és a tengeri strádákat említeném ezen a területen. Emellett jelentésünkbe integrálni kell a következő kérdést is a tengeri klaszterek. Ez egy nagyon ígéretes kezdeményezés, mert magában egyesíti a szakértőket, a szolgáltatókat, akik a tengerhez kapcsolódó munkát végeznek. Az a fejezném be, hogy a növekedés, a kék növekedés koncepciója kell, hogy legyen a politikán középpontjában, mert ez elengedhetetlen eszköz, amivel a növekedést, a versenyképességet, a foglalkoztatást és a kohéziót tudjuk támogatni, ugyanakkor a terület vonzerejét is megtartjuk, és a fenntartható fejlődést lehetővé tesszük. Hát röviden ennyit szerettem volna elmondani, hangsúlyozva néhány kulcsfontosságú pontot, amelyekre felhívja a figyelmet a bizottság, és amelyekről a mi jövőbeli jelentésünk is fog szólni. Kún úr, szeretne hozzászólni, vagy csak azért, mert ön az egyetlen férfi? Ajala. Na jó, Ajala asszony először. Sí, gracias, eh, president. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani. Danelis úr saját kezdeményezésű jelentőségének témát adott nekünk, amelyel dolgozhatunk. És természetesen a gazdasági válság is közbeszól. Számos esetben a családok nyaralásáról is szó van, hiszen a családi nyaralások roppant módon visszaestek. És a hajózás is, földközi tengeri hajózás. La señora Merkel, pues aún así eh, somos capaces de sobrevivir alguna escapada. Eh... Igen, Merkel asszonynak azért még reméljük, hogy lesz alkalma hajón tölteni a szabadságát. Igen, igen, Kún úr. Sajnálom, a németek mindig szerették a hajó utakat, azonban Merkel asszony kemény próbának teszi ki tenger iránt érzett szeretetünket, és most szeretnék néhány fontos elemre utalni, amire szerintem figyelni kell. Foglalkoztatás, továbbképzés. Ezen a területen két elem van, a foglalkoztatás és a tengeri közlekedés. Nagyon fontos az, hogy különféle szolgáltatásokat tudjunk felkínálni a tengereken. És természetesen itt szükségünk van az emberi erőforrásra is. A foglalkoztatás ezen a két területen szükséges, jó foglalkoztatási viszonyokat kell létrehoznunk ezen a téren, a turizmusban és a tengeri hajózásban, hogy ezek a területek vonzóak legyenek a fiatalok számára. Biztonság, hozzáférhetőség, a tengeri közlekedés biztonsága. Itt természetesen az utasok jogait is figyelembe kell venni, tehát hogy hogyan jutnak el a megfelelő információkhoz, és így tovább. A biztonság. Hát a tengerjáró utasszállítók igazából tengeri városok. Nagyon fontos a biztonság. És nagyon lényeges, hogy vonzóak maradjanak ezek az utak, amit úgy érhetünk el, hogy csökkentjük a balesetek számát. Szó volt már a szennyezésről, a kibocsátásokkal kapcsolatban. Ezek az úszóvárosok, ezek az óriási nyaralóhajók, elég sok hulladékot, elég sok szennyező anyagot termelnek, és ezeket pedig csökkentenünk kell, és ehhez is bizonyos ehhez is szolgáltatások szükségesek. És itt is preventív módon kell eljárnunk. Igen, főleg Németországban óriási nagy hajóépítő üzemek vannak, ahol ezeket a nagy tengerjáró üdülőhajókat gyártják, és el kellene gondolkozunk azon, hogy nem akarunk bizonyos normákat itt előírni, amelyek a minőség érdekét szolgálnak. Thank you very much. Köszönöm szépen. Amit én még szeretnék elmondani az előbbi mérlegelésekkel kapcsolatban, a téma itt a tengeri hajózással, a luxushajózással kapcsolatban megfelelő kikötőkre van szükség, ahol indulhatnak és visszatérhetnek. Nyilvánvalóan vannak itt szigorítások a tagállamok részéről, hogy egy kikötőből indulhat ki csak egy ilyen nagy hajó, és ebből egy domináns helyzet alakulhat ki, mint például az én hazámban is. Southampton kikötője dominál az egész piacon, és onnan indulnak ezek a tengeri luxushajók és a kirándulók, ami egy óriási lehetőséget kínál, és az egész idegenforgalmi ágazatot nagyban befolyásolja. Úgy gondolom, hogy itt a szigorításokat, a bürokráciát le kéne építeni ezen a területen hogy végül is a hajótársaság és ne a kormány döntsön ilyen ügyekben. Akkor pedig Siemens úr mind Karamicos úr szokott itt lenni, hogyha ilyen témákról beszélünk, ami hullámzik, vagy lebeg hogyha tehát a lebegő dolgokról beszélünk, akkor mindig ő szokott reagálni, de megadom azért önnek is a szót. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, vagy üdvözölt. Azt hiszem, hogy ebben a szakbizottságban először jelenek meg, megpróbálok. Megkérem a képviselőket, hogy kíméljék a bizottság képviselőjét. Nos, tehát először azt szerettem volna elmondani, hogy nagyon örülünk, hogy saját kezdeményezésű jelentést szeretne a bizottság munkája nyomán készíteni az Európai Parlament tengerpolitika területén. A parlament elkötelezettségét mutatja ennek a szakbizottságnak az elkötelezettségét is, amely nagyon támogatja a tengerpolitikát. és nagyon jól kiegészítik a munkánkat. A tartalommal kapcsolatban van számos pont, amelyet a mi megközelítésünkből szeretnék megvilágítani. De egyébként, amit a jelentéstől és a többi képviselők mondtak, az is rendkívül érdekes volt. Először a kék növekedés kezdeményezésen belül szeretnénk a lehető legtöbbet megtenni annak érdekében, hogy a tengeri gazdaság nagyon jelentős szerepét tovább növeljük az Európa 2020-as stratégián belül is. Ez nekünk azt jelenti, hogy optimalizálni kell a tengeri gazdasági tevékenységeket, és ezt úgy tesszük, hogy közben a környezet igényeit is tiszteletben tartjuk, és Európa erősségeit, a fenntartható tengeri erőforrások fenntartható kiaknázását szem előtt tartjuk. A tengerparti gazdaságok és régiók támogatása szintén rendkívül fontos, hogy segítsünk, ahol tudunk ott és akkor, amikor a tengeri stratégiák területén együtt akarnak működni a tagállamok. Hallottuk a munkákra és a munkahelyekre, illetve a képzettségre való utalást. Ebben a kontextusban ez nagyon fontos, különösen az új szektorok kialakítása szempontjából, ahol új, jól képzett emberekre van szükség. Ők vagy valahol már megvannak a gazdaságból, vagy pedig a szektorok közötti mobilitás jó voltából át tudnak térni erre a területre. Konkrét utalás történt a turizmusra is, nagyon fontos ez a téma is számunkra, és nem csak a gazdaság mérete miatt, hanem azért is, mert nagyon komoly jövőbeli lehetőségek rejlenek benne. Ennek a fenntarthatósága és a növekedése együtt kell, hogy járjon vizsgáljuk azt is, hogy hogyan lehet a tengerparti turizmust így módon növelni. Ebben a kontextusban lehet, hogy érdekli majd a képviselőket az, hogy a következő tengeri nap május 21-én, 22-én lesz megrendezve Máltában, amely nagyon fontos központja a tengeri turizmusnak. Van más olyan gazdasági tevékenység is, amely közel áll a szívünkhöz, hallottunk már a tengeri szállításról, olyan szektor ez, ahol Európa nagyon erős. Valamint utalás történt a hajóépítésre, hajógyárakra, különösen a luxushajók és egyéb speciális célra használt hajók építéséről van szó. A turizmuson belül négy területen az innováció nagyon fontos lehet, ez a biotech, a tenger fenéki ásványanyag kiaknázás, és még két terület, ahol a a tengerparti gazdasági tevékenység növelhető, mert itt ezeken a területeken mindenképpen növekedésre számíthatunk, de mi a legfenntarthatóbb növekedést szeretnénk látni. Ez egy win-win helyzet, tehát csak nyerni tudunk. És végül utálnék még azokra az eszközökre, azokra az átfogó, több területet érintő eszközökre, amelyekről ö, már sokat beszéltünk. A tengeri területrendezés az egyik, amely a gazdasági tevékenységek összeegyeztetésével foglalkozik a az egészséges tengeri ö, környezettel. De a tengeri gazdasági területek fejlesztése mindenképp, tehát környezetvédő módon kell, hogy megvalósuljon, és a tengeri felügyeleti rendszerek, valamint a tengerről való tudásunk bővítése Európa szerte is olyan területek, amik kapcsolódnak ehhez. Még egy dolog, amit fontos megjegyezni, mi is vizsgáljuk azt, hogy a tengeri gazdasági növekedést hogyan lehetne úgy támogatni, hogy az európai finanszírozási mechanizmusok részt tudjanak ebben venni. Az Európai Tengeri és Halászati Alap egy külön részt különített el a az integrált tengerpolitikára, amely nagyon jól kiegészíti a más alapokból támogatott tengeri tevékenységeket. És még egy dolog, a közös stratégiai keret alapok mind tartalmaznak utalást a tengerpolitikára, vagy a tengeri medencék gazdasági fejlesztésére. Ez is jó ok arra, hogy jobb összhangot, jobb koordinációt éljünk el az alapok között, hogy a növekedés és a fejlesztés területén leghatékonyabbak lehessünk az elkövetkezendő hét évben. Nagyon szépen köszönöm. Úgy gondolom, hogy a tagállamok és a tagok egyetértnek, az ez nem fontos. Danelis úr szeretne valamit mondani? Köszönöm. amikor utaltunk a fenntartató fejlődésre, akkor szerintem arra is gondoltunk, hogy meg kell teremteni a fenntarthatóság előfeltételeit is, és pedig a, a környezetvédelem, foglalkoztatás és a társadalom területén. Tehát főleg a tengeri területen fontos az összeférhetetlenségeket megszüntetni. Éppen ezért van szükség a tengeri területrendezésre. Nagyon lényeges az, hogy a kereskedelmi hajózást, a turisztikai hajózást megfelelő módon fenntartatóvá tegyük. Egyetértek azzal, hogy a versenyképesség és az egységes szabályok átültetése nagyon fontos. Egy olyan területen, ahol jelentős a növekedési potenciál, ez pedig a luxushajózás. Úgy gondolom, hogy mindezek a területek, amelyek lényegesek, támogatandók, hogy együtt fejlesztjük tovább ezt a politikát. Természetesen minden azon múlik, hogy hogyan oldjuk meg a finanszírozás kérdését. A gazdasági nehézségek és takarékosság intézkedések, sovány költségvetések idejében legalábbis egy kis romantikára és egy kis naivitásra is szükségünk van, hogy remélhessük, hogy az összes terv finanszírozható legyen. Most akkor hogyan tovább? Úgy gondolom, hogy szorosan együttműködünk a bizottság képviselőjével, és a társ előadómmal nyilván sikerül majd olyan jelentést írnunk, amely mindenkinek tetszik majd. Köszönöm, Danielis úr, akkor most megnézzük az időt, áprilisban lesz a tervezet bemutatása, és valószínűleg április 30-a lesz a módosítók benyújtásának határideje, és valószínűleg a májusi ülésünkön szavaz a TRAN bizottság. Köszönöm! Akkor befejezzük az eszmecserét erről. Nekem nincsen semmi egyéb ügyem én emlékeztetnék mindenkit arra, hogy január 21-én 15 eh, órakor hétfőn találkozunk itt Brüsszelben, és mindenkinek boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok. A tolmácsoknak is szeretnék boldog karácsonyt és boldog új évet kívánni. És a bizottság képviselőinek is, a saját csapatunknak, a szakbizottság titkárságának, és végül, de nem utolsó sorban a teremszolgáknak, akik gondoskodnak rólunk. Remélem, hogy eh, januárban mindenki teljesen felfrissülve új erővel érkezik ide, 21-én. Így eh, az ürést berekeztem.